Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük meg az ülést. Az első napi rendi pont, ugye napi rend elfogadása. Kérdezem, hogy módosítás nélkül elfogadhatjuk-e a napi rendet, van-e valakinek megjegyzése, úgy látom, hogy nincs. Akkor ezzel a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Azt javaslom, hogy Térjünk rá a kettes napi rendi pontra, az elnök közleményei. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Még egyszer remélem, hogy mindenkinek jól telt a nyári vakációja. Nyilván önök is követték a libiai helyzetet az elmúlt napokban. Nagyon váratlan eseményekre került sor. A felkelők szinte a teljes libiai főváros fölött átvették a hatalmat, a Kadafi eh, rezsim eh, megdőlt, eh, és viszont Kadafit még mindig nem találták meg, és ez még mindig nagyon nagy veszélyeket rejt magába. Egy konferenciára kerül sor szeptember 1-én Párizsban a libiai nép támogatására, számára. Mindezek a fejlemények, amelyek Libiában történtek, ezen a, ennek a konferencián megtárgyalásra kerülnek. Bernard Dino Leon úr az új küldött, dél-mediterráni térségét felelős Európai Uniós különleges képviselő, ővele beszélni fogunk ma délután, és ő hozzá föl lehet majd tenni a Libiával kapcsolatos, vagy a Szíriával kapcsolatos konkrét kérdéseket. Azt kérem, kedves kollégák, hogy hogy az ezzel kapcsolatos hozzászólásaikat egy kicsit még, ezzel kapcsolatban még legyenek egy kicsit türelemmel, ma délután ezt megtárgyaljuk. A hármas napi rendi pont az ülések jegyzőkönyvének elfogadása. 2011-es jegyzőkönyvek május 21 25 június 6, június 15-16, június 21, június 27. Hogyha nincsen ellenvetés a kollégák részéről, akkor ezeket tekintsük elfogadottnak. Jó, akkor ezek elfogadottak, most pedig rátérünk a négyes napi rendi pontra. Az EU közép-ázsiai stratégiája végrehajtásának helyzete. A napi rendünk szerint Kiel Nielsen asszony jelentése következik, tehát az EU közép stratégiai stratégiája helyzetének végrehajtásának helyzete. Kulcsfontosságú országokról van itt szó, hatalmas fejlődési kapacitással rendelkeznek, rengeteg ásványi anyaggal és energiaforrással, azonban a kormányzás és az emberi jogok terén még mindig nagy hiányosságaik vannak. A szakbizottságunk bizonyos intézkedéseket fogadott el áprilisban, Mielőtt a mm, bizottságunk a régiót meglátogatta volna, Üzbegisztánt és Türkmenisztánt, ott vitát, vitát folytatott az emberi jogok helyzetéről. Aztán a geostratégia, az energia, a víz kérdésében szakértői tárgyalásokat folytatunk. Ezek a témák is részét képezik Kiel Nézen asszony jelentésének, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindennyian tudják, hogy 2007 óta egy Európai Uniós stratégia készült a témában. Ahogy az indokolásban is láthatják, az Európai Unió számos intézkedést hozott, nem szeretnék ezekre most külön visszatérni. Természetesen úgy értékeltük, hogy szükséges és fontos ezt az új jelentést elkészíteni, mert fontos a stratégiánkra visszatérni ebben a, ebben a régióban, ezek a stratégiák most éppen aktuálisak, de emellett természetesen bizonyos még módosításokra is szükség van, hiszen nagyon sok a változás ebben a régióban, és nem akarok félreértéseket, úgyhogy arról van szó, hogy mi milyen stratégiákat, milyen stratégiát folytat az Európai Unió ezen országokkal kapcsolatban, nem pedig az országokról magukról szól, tehát a mi stratégiánkról. A közép-ázsiai országokkal kapcsolatos stratégiánk hét nagy prioritás határozza meg. Ezeket e, elmondanám, jó kormányzása, emberi jogok kérdése, oktatás, fejlesztés, gazdasági, kereskedelmi fejlesztés, beruházások, közlekedés, energia, környezetvédelmi fenntarthatóság, vízmenedzsment és az interkulturális párbeszéd. Nos, a jelentés, amelyet, amelyet én készítettem, ez nem tudja az összes prioritást magába foglalni, ez teljesen lehetetlen. Ami azonban fontos véleményem szerint az az, hogy a legfontosabb kihívásokra térjünk ki. Éppen ezért azt gondolom, hogy fontos az embere, emberi jogok és a jogállamiság helyzetével foglalkozni, az energia és az általános biztonság kérdésével. Ezek a legfontosabb pontok szerintem, és ezeket két pillérre osztottam. Az egyik az emberek biztonsága és az regionális együttműködés. Én ilyen felosztásban mutatom be a jelentésemet. Az emberek biztonsága, humán biztonság rendkívül fontos. Ez a politikánk kulcs, kulcsfontosságú pontja. Nyilván itt az emberi jogok, polgári jogok, alapvető polgári jogok képezik a politikánk alapvető alapját eh, ebben a régióban, ugyanúgy, mint az arab országokban. Ugye látjuk, hogy mi minden történik az arab országokban. Ez eh, is eh, arra mm, késztet bennünket, hogy gondoljuk végig a közép-ázsiai stratégiánkat, és azt, hogy milyen módon lépünk föl ebben a régióban. Nos, tehát ez erre majd még vissza kell térni. A második kategória pedig a regionális együttműködés, ez is nagyon fontos. Minden kihívás, amely felmerül ebben a régióban, legyen szó az kábítószerkereskedelemről, az embercsempészetről, emberkereskedelemről, az extremisták általi fenyegetettségről, az a víz menedzsmentéről, vízkezelési politikáról. Ezeket a pontokat nem lehet megoldani, ezeket a kihívásokat, anélkül, hogy ezek az országok egymás között együttműködnének. Többször is ellátogattunk a régióban, jelen pillanatban most még nehéz azt állapíthatjuk meg, hogy ezek az országok, a közép-ázsiai országok még egyelőre nem igazán nyitottak a regionális együttműködésre, mm, annak ellenére, hogy egyes beszédeikben ezt mm, fontosnak tartják és hangsúlyozzák. Pedig ez történelmi jelentőségű lenne, és nagyban előre vinni a helyzetet. Azonban, és ez nem ellentmondás, de a jelentésben szerepel, hogy nekünk az öt országot különbözőképpen kell kezelni, ez, ez nem ellentmondás, bár annak tűnhet. Nyilván mind az öt országgal külön-külön bilaterális kapcsolatokat kell ápolni, hogyha szeretnének, erre majd vissza fogok térni, mert e, ez az első véleménycsere a témáról, és nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki hozzá tudjon szólni, mindenki el tudja mondani a véleményét, és azt remélem, hogy mindenki majd elmondja a megjegyzését. Egyszerűen csak a jelentésnek a struktúráját akartam bemutatni. Két eh, fordítási hiba van a francia változatban, a hármas bekezdésben az európai eh, együttműködés tehát felhívjuk a nem kormányzati szervezetet, az civil társadalom szereplőit, hogy vegyenek részt a párbeszédek előkészítésében, ezt a franciában nem jól fordították, az angolban jól volt, a másik pedig Üzbegisztára vonatkozóan a szankciók felfüggesztése, amelyet Üzbekisztánnal kapcsolatban Eh, hoztak ezt a döntést, ez október, eh, 2010 eh, októberében volt, nem pedig 2009 októberében, a francia változatban ez rosszul szerepel. A, az emberek biztonságáról beszéltem, ez egy olyan javaslat született ezzel kapcsolatban, amely egy interparlamentáris fórumra vonatkozik, Nekünk itt a parlamentnek kezdeményező szerepünk van, a parlamenti képviselők közötti együttműködést szeretnénk erősíteni ezekben az országokban, ez interregionális, tehát regionális együttműködést jelent tulajdonképpen, ami az emberek biztonságát illeti, Vannak olyan bekezdések, amelyek még nem szerepelnek a jelentésben, nem tudom, hogy miért, mert nem készült el a fordítás, vagy mert szabadságon voltak az, a, a munkatársak, de ezt majd még javítani fogjuk. Úgyhogy kérem, várom a kollégák javaslatait, hozzászólásait. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Fentérik asszony helyettesíti Segan asszonyt. Tessék, megadom a szót, tehát az árnyék jelentéstevő helyettesének. Good morning, dear Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Ahogy már tájékoztatták önöket, és ahogy engem is tájékoztattak, hogy Jegle asszony ma hivatalos delegációval az Agri bizottságnál van, tehát nem lehet itt, és az ő nevében szeretnék most felszólalni. Szeretném a fő pontjait megemlíteni a jelentés tervezethez. És nem csak Jegle asszony nevében szólok fel, hanem a saját nevemben is szeretnék felszólalni, hiszen ugyanazok a véleményben megfogalmazott pontjaink. Én is jártam a közép-ázsiai országokban néhányszor, minnyáján tudjuk, hogy mi történik ott. Mindenek előtt szeretném Kiel Nielsen asszonynak eh, megköszönni ezt a tervezetet, és hogy a közép-ázsiai régióval a nyári szünet alatt is ilyen intenzitással foglalkozott. Nagyon fontos az, hogy eh, aláhúzzuk a közép-ázsiai országok szerepét, amelyet az Európai Unióval szemben betöltenek. Éppen ezért eh, nagyon lényeges az együttműködésünk. A közép-ázsiai országok szomszédjai a mi szomszédjainknak, tehát földrajzi közelségről van szó. És éppen ezért segítséget kell adnunk nekik, hogy az emberi jogok, a jó kormányzás és az emberek biztonsága tekintetében előre haladjanak. Fontos az, hogy a demokratikus és a gazdasági fejlődés összefonódjon a stratégiai biztonsági kérdésekkel, hiszen ott van Afganisztán a szomszédban például. Tehát nem szabad elhanyagolni ezt a régiót. Tehát nagyon fontos a fenntartható támogatás, hiszen közösek az érdekeink. Most néhány lényeges megjegyzést említenék, amelyek már szerepelnek Kill asszony jelentés tervezetében. A látható európai jelenlét abszolút lényeges ott. Tehát EU delegációk, például Morel úr jelenlétét hangsúlyoznám ki. Másodszorban kihangsúlyoznám az Európai Unió és a közép-ázsiai országok parlamentjei közötti találkozókat. Például a vízgazdálkodási kérdésekben folytatott párbeszéd nagyon szükséges. Az Európai Uniónak itt mindenképpen közvetítő szerepet kellene játszani. Most a leglényegesebb pontjaink. A következő megjegyzéseket hangsúlyoznám. Jegle asszony egy fejezetet javasol a gazdasági fejlődésről, ami a fokozott regionális együttműködést hangsúlyozná a szegénység leküzdése és az életszínvonal növelése érdekében. Így az energiaforrások diverzifikációjáról lehetne szó, a közép országok kereskedelmi partnereinek a diverzifikációja, infrastruktúrális projektek, a KKV barátkörnyezet kifejlesztése, és nagyon fontos például a nők helyzete. A fokozott gazdasági fejlődés például a szorosabb együttműködést is jelenteni. Intenzívebbé kell tennünk például az oktatási projektekben lévő együttműködést, például a diákcsere segítségével. Emellett Jegle asszony eh, nagyra becsüli a politikai alapítványok munkáját, hiszen eh, nekik hosszú távú tapasztalatai vannak. Fontos a közép-ázsiai kormányzatok számára azt, hogy átfogóan eh, valósítsák meg a politikai projekteket. Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy folytassa ezt a folyamatot, akkor is, hogyha csak kislépésekkel haladhatunk előre, de a kislépések is fontosak. Teljesen tisztában vagyunk annak, hogy a demokratizációs folyamat és a szociális-gazdasági fejlődés éppen, hogy megindult Közép-Ázsiában, és még nagyon hosszú út áll az országok előtt. ezeket a területeket nem lehet közvetlenül összehasonlítani az Európai Unióval, és a megfelelő irányba tett kis lépéseket is díjaznunk kell. Roppant lényeges az, hogy az Európai Unió aktívan és folyamatosan jelen van a közép-ázsiai régióban. Csak is az elkötelezettség segítheti elő a fejlődést. Köszönöm szépen. Merci, uh, Köszönöm szépen eh, Védere asszonynak. Svoboda úrnak fogadom megadni a szót, aki a szocialisták árnyék jelentéstevője. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném mindenek előtt megköszönni a jelentéstevő asszonynak ezt a nagyon komoly részletes jelentést. Hogyha néhány pontot megemlíthetnék, amelyek egy kicsit jobban alá kellene húzni. Ez nem azt jelenti, hogy kritizálom, hanem azt, hogy még egy kicsit csiszolhatunk a tervezeten. Joggal utalt az előadó arra, hogy itt nem egy régióról írunk jelentést, hanem az európai stratégiáról, amely erre a régióra vonatkozik, és ezt ki kellene hangsúlyoznunk. Természetesen sokrétű érdekeltségünk van a térségben, és most nyilvánvaló nem fogja minden európai polgár elolvasni ezt a jelentést, de ettől függetlenül ki kell hangsúlyoznunk, hogy miért kell kötelezettséget vállalnunk a régióban. Energia az első címszó, szerintem ezt jobban ki kellene hangsúlyozni, természetesen érdekeltek vagyunk az energiaforrásokban, nem imperialista tekintetben, hanem a gazdasági fejlődés szempontjából. Tudnunk kell, hogy két más nagy ország is érdekelt a térségben, Oroszország és Kína. És hogyha nem jelentkezünk időben az érdekeinkkel, akkor megnézhetjük magunkat, illetve függőek leszünk más országoktól, illetve régióktól. A biztonság a következő pont, a, bizot, a biztonság teljes mértékben az érdekünk ott, és nagyon közel van néhány ország Afganisztánhoz a régióban. Valószínűleg annak érdekében, hogy elérjük ott a biztonságot, hát amennyire el lehet érni a biztonságot, a háborús cselekmények után, nagyon fontos az, hogy megfelelő módon együttműködjünk a régióval. Egy további szempont például a kábítószerkereskedelem hogyha kábítószer kedelemre gondolunk, illetve ha be akarjuk dugaszolni a kábítószer csatornákat, akkor nagyon lényeges az, hogy ezekkel az országokkal együttműködjünk. Nem csak ezekkel az országokkal természetesen, de velük is. Most néhány megjegyzést tennék, amely nagyon fontos számunkra, és éppen ezért ezek nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak természetesen minnyáján érdekeltek vagyunk a demokrácia és az emberi jogok fejlődésében, hiszen eh, a demokrácia, illetve a demokráciában elért haladás nélkül, és itt igazat adok az előttem szólónak, hogy nem lehet az európai országokkal összehasonlítani ezeket az országokat, mások a hagyományok, igazából korábban néhány ország ebben a formában is létezett, de a demokráciában elért haladás nélkül, emberi jogok tiszteletben tartása nélkül a politikai stabilitás sem jön létre, és enélkül a biztonságot sem garantálhatjuk ebben a térségben. Éppen ezért roppant lényeges az, hogy ezekkel a kérdésekkel mindig foglalkozunk. Nehéz párbeszéd lesz ezt a látogatásaink során. Láttuk is, azonban nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Üzbegisztánban ott már láttunk eredményeket is. Türkmenisztán nehezebb, de természetesen ott is folytatnunk kell a párbeszédet, és új kezdeményezéseket kell tennünk. Ezt a látogatásunk is megmutatta. Elkötelezettségre van szükségünk, teljes mértékben egyetértek. Természetesen nem fejleszthetünk ki észszerű stratégiát, ha nem vagyunk állandóan jelen. Tehát Kazaksztánban a nagykövetünk ott van, és utazik a szomszéd országokban is, de szerintem ez nem lesz elégséges az Európai Unió számára. A médiából hallottam, hogy egy új EU képviselő kerül a régióba, és reméljük, hogy minél hamarabb meghívhatjuk szakbizottságunkba is ezt az új képviselőt, amennyiben lehet még a szavazás előtt, de mindenképpen lényeges az, hogy ezt mit cseréljünk. Nagyon fontos, hogy aláhúzzuk a régió jelentőségét. Még egy konkrét megjegyzésem lenne a nyolcas pontról. Szerintem itt egy kicsit túlfogalmaztuk. Tehát itt van a kazak, orosz, fehér orosz vámunió. Nem tudjuk megakadályozni ezt a vámuniót. Ezek az országok döntenek a vámuniójukról, de szerintem túl pozitív ez a megfogalmazás főleg, ha belegondolunk, hogy Ukrajnában is vannak olyan hangok, hogy csatlakozzanak ehhez az unióhoz, ez megnehezíteni az ukrán-EU-s kapcsolatok helyzetét. Tehát szerintem ezt nem kell annyira pozitívan ecsetelnünk. Nagyon fontos, amit mondott a kolléganő, hogy az összrégióban meglévő regionális együttműködés fontos, és akkor ebben a tekintetben én a Vámuniót egy kicsit kritikusan látnám, hiszen a regionális együttműködés, és ezt nagyon konkrétan hallottuk és én is aláhúzhatom, amit Kiel Nielsen kolléganő mondott, hogy itt az országok, nem is az országok, hanem a politikai vezetők politikai filozófia egy kicsit furcsa nekünk. És éppen ezért a regionális együttműködést kellene hangsúlyoznunk, és nem azt, hogy alávetik magukat egy nagy szomszédnak, ami ebben az esetben nem az EU, hanem Oroszország. De szerintem abba az irányba kellene haladnunk, hogy ezeket a pontokat jobban kihangsúlyozok. Köszönöm szépen. Merci, euh, monsieur. Köszönöm szépen Szoboda úrnak. Nikolaj asszony, kívánna -e hozzászólni az Álde nevében? Tessék, öni a szó. Și eu doresc să mă alătur uh, celor care... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, aki felvetett számos problémát ebben a jelentésben, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy ilyen kiválóan mutatta be az indokolását, és állította össze az indokolását. Szeretném a, hangsúlyt az együttműködésre helyezni, és ezeknek az országoknak az Európai Unióval való együttműködésére. Nem engedheti meg az Európai Unió, hogy inaktív maradjon, vagy ölbetett kézzel üljön a témával kapcsolatban. Maga a jelentésnek a címe éppen az Európai Unió stratégiának végrehajtásáról szól, közben pedig a jelentés éppen minden egyes országról külön-külön kitér, minden országra külön kitér. Figyeljünk oda, hogy maradjunk objektívek. Az elsődleges célunk az az, hogy az együttműködést erősítsük. Természetesen hangsúlyoznunk kell a problémákat, amelyek mindig léteznek a régióban, ezeket bírálni kell, de nem gondolom, hogy nekünk a semleges megfigyelői pozícióban ez az egyetlen feladatunk. Mi kívülről figyeljük ugye a helyzetet. Nem lehetünk, nem oszthatunk leckét, és nem oktathatjuk ki ezeket az országokat, mert ez mind farahán borsó marad. Senki nem fogja elolvasni ezeket az anyagokat, maximum talán a kutatók. Egy kicsit konstruktívabb megfogalmazás javasolnék én. Emellett ebben az anyagban nagyon fontos, hogy jobban odafigyeljünk az Európai Uniós stratégiára, arra helyezzük inkább a hangsúlyt, valódi Európai Uniós stratégia legyen, ne pedig kívánságlista. Nekünk tudnunk kell, hogy mit várunk ezektől az országoktól. Természetesen figyelembe kell vennünk ezeknek az országoknak az adottságait, de akkor is mindenképpen erre oda kell figyelni. Az első bekezdés mindenképpen meg kell változtatni, mert nem várhatjuk el, hogy egyik napról a másikra megváltozzon ez a régió. A négyes és a hatost én üdvözlöm, ami pedig az, áll, az állandó képviselet megnyitását illeti a régióban, ezt nagyon fontosnak tartom, mert folyamatos párbeszédet kell folytatni ezekkel az országokkal, és ebben nagyon jó ez a jelentés, hogy erre utal. Valódi partnerséget kell javasolni a közép-ázsiai országoknak. Itt beszéltek a kollégák az gazdasági együttműködésről, kereskedelemről. Ezek fontosak, de az energia kérdése ugyanolyan fontos. Az energia stratégiánknak figyelembe kell vennie ezt a régiót. Ami a 11-es pontot illeti, ez mindenképpen üdvözlendő, ami ebben a pontban szerepel de itt az energia kérdéséről van szó, nem csak a környezetvédelemről. Ne felejtsük el, hogyha azt akarjuk, hogy az közép-ázsiai országok jobban befogadják az európai értékeket, akkor nekünk er, ezt hangsúlyoznunk kell. Elég erőt és determinációt kell mutatnunk ebben a, ezzel a régióval kapcsolatban. Ami a regionális biztonságot illeti, erről ezt, ezt is jobban ki kell fejteni. Ugye itt a Kaspi térségről beszél a jelentés. Ne felejtsük el, hogy micsoda feszültségek léteznek ebben a régióban a háborút követően. Az egyes országokról szóló fejezetek nem igazán egyenlőek, kiegyensúlyozottak. A 25-ös pont például konstruktíva, konstruktívnak tekinthető, de ez minden országra vonatkoztatható, de nem csak az, és nem csak az energiára, hanem a KKV-kra, a fejlesztésre, a beruházásra és minden mm, szektorra. Olyan ágaz, olyan stratégiára van szükség, amely világosan beszél arról is, hogy milyen határai vannak a mi fellépésünknek a régióban. Meg vagyok győződve arról, hogy ha az Európai Unió nem lenne jelen, ha nincs jelen a régióban, akkor gyakorlatilag csak üres szavak maradnak ezek a dokumentumok. És ezt a megközelítést nem engedhetjük meg magunknak. Be fogunk nyújtani, nyújtani néhány módosító javaslatot, meg vagyunk győződve arról, hogy olyan jelentés lesz ebből a végén, amely az Európai Unió álláspontját tükrözi. Köszönöm szépen, Tanok urat nem láttam, úgyhogy az árnyok jelentéstevők köre lezárult. És most rátérünk a vélemény cserére. Szivik úr következik. Dziękuję bardzo. W polityce jest tak jak e, w sporcie. Köszönöm. Szerintem a politika egy kicsit olyan, mint a sport. Valami mindig jó kell, a jó pillanatban kell a megfelelő lépést meghozni. És most a megfelelő pillanatban vagyunk, megismétlen még egyszer, tehát a megfelelő pillanatban kell a megfelelő lépést megtenni. Most így kell ö, alakítani az európai politikát. Miért jó ez a pillanat? Miért ez a megfelelő pillanat? Hadd mondjam el. Én a szomszédság politikának ért felelős előadó vagyok, és nagyon sok vitát követtem már végig. Lehet látni világosan, hogy mennyire fontos a demokrácia kiépítése. Az alapvető emberi jogok védelme, amelyek az Európai Unió értékeit is adják. És aztán persze itt van itt vannak az észak-afrikai események, amelyekből tanulhatunk. Szabadság, demokrácia, emberi jogok nélkül semmi nem tart hosszú ideig, csak részleges és korláto- részlegesen működik, és korlátozott ideig tart. Itt van ez az öt állam, ahol most fontosak azok az értékek, amelyekről mi is beszélünk, de még nagyon messze vannak attól a szinttől, amely kívánatos lenne. Tehát ez a politika, az Európai Unió politikája, amely a gazdasági és kereskedelmi szempontokat, csak a gazdasági és kereskedelmi szempontokat tartja szem előtt, véget ért, valamivel helyettesítenünk kell fel kell váltanunk valamivel ezt a politikát. Intuitív módon már tudjuk, hogy miről van szó, hogy mit kell tennünk, a civil szervezetek támogatásáról van szó, az oktatás, az állampolgárok szempontjai, az igazságszolgáltatás támogatása. Tehát erre kell összpontosítani, és támogassuk azt, hogy ebből a térségből egy koherens térség váljon a világpolitika színpadán. Nem kívánok a szomszédság politikáról túl sokat beszélni, de azt szerettem volna kihangsúlyozni mindenképpen, hogy azt kell, arra kell összpontosítanunk, ami közös ezek között az államok között. A módosító indítványainkkal az előadó asszony munkáját kívánjuk segíteni. Most néhány specifikusabb részletre hívnám fel a figyelmet. Itt most komoly verseny zajlik majd, más politikák is nagy hatással vannak erre a térségre, a szovjet, a, vagy az orosz, illetve a kínai politika is, de nem igazolhatjuk ezt nem igazolhatjuk ezzel azt, hogy a szemünket egyszerűen behúnyjuk bizonyos, és bizonyos problémákat nem vagyunk hajlandóak észrevenni. Végül pedig egy technikai szempontot emelnék ki, ami ettől függetlenül fontos, akkor is, hogyha csak egy technikai szempont. Az előadó asszony utal bizonyos államokra, és helyesen fogalmaz, de időnként felületes a szöveg. És Nikolaj asszonyhoz is fordulok. Ugye Türkmenisztán, a Türkmenisztán kapcsolatos szövegen sokat dolgoztunk, és ugye van egyfajta precíz, pontos képünk arról, hogy milyen a helyzet Türkmenisztánban. Ugye volt egy küldöttség, találkoztak az emberi jogi joggal foglalkozó képviselőkkel, és így tovább. Én javaslok valamit. Ahelyett, hogy banális megfogalmazásokat illesztünk a szövegbe, meglévő dokumentumokra utaljunk, az Európai Parlament által elfogadott meglévő dokumentumokra, amelyek nagyon jól leírják, hogy mi történik az országban, például Türkmenisztán esetében. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Péter Le úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy hálás vagyok Nielsen asszonynak, hogy nagyon egyértelmű módon foglalt állás, és nagyon jól vázolta a helyzetet. Közép-Ázsia, ahol van konkrét politikai tapasztalatom is, az Európai Unió számára nem turista cél, hanem stratégiai. Az összes közép-ázsiai ország, amely nem igazán működik egymással együtt, azáltal kapja meg legfőbb jellegét, hogy a Szovjetunió után nem teljesen átlátható a helyzet, és bizonyos tekintetben szatellita államnak tekinthető. Nyilvánvalóan küzdenünk kell azért, hogy stabilitás és demokratikus keretek jöjjenek létre az országban. A közép országokban meglévő problémák kemények maradhatnak, sőt, még keményebbek lehetnek, mint például Észak-Afrikában, amit például említettek az előttem felszólalók is. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy stratégiai érdekekkel bír a demokratikus fejlődés tekintetében. El kell kerülnünk a kontrollálatlan helyzeteket, amelyek még további problémákat eredményezhetnek. Négy év elteltével most uh, ki kell értékelnünk a régióra vonatkozó európai stratégiát, és örülök, hogy a jelentés ebbe az irányba is elmozdult. Szerintem teljes mértékben szükséges, hogy az összes közép országunkban legyen delegációnk. Természetesen megfelelő módon el kell látni személyzettel is ezeket a delegációkat. Ezen kívül tennék egy javaslatot, hogy eh, hozunk létre ezekkel az országokkal egy interparlamentáris fórumot. Tehát most kérdés is feltennék, ez csak a mi javaslatunk, a mi kezdeményezésünk, vagy az országok, az érintett országok parlamentjei is felvetették, illetve támogatják ezt? A párbeszédre áttérve ennek óriási jelentősége van a közép országok tekintetében természetesen támogatom ezt kezdeményezést. Köszönöm, Péterle úr, Kelam úr. Merci, Madame President. Um... Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy Kill Nielsen asszony jelentése nagyon aktuális és nagyon fontos. De, hogyha a közép-ázsiára vonatkozó EU stratégiára gondolok, teljes mértékben egyetértek a Svoboda kollégával, hogy mindenek előtt a érvekre van szükségünk, hogy miért vagyunk értegeltek az együttműködésben. Tehát itt van a stratégiai, biztonsági és energetikai kérdések is. Az energiára áttérve olaj és gáz a címszó. Nagyon fontos, hogy többet kell erről beszélnünk, illetve a vízkészletekről, a mezőgazdaságról. Egy második téma, amely említésre került, az országok Afganisztánhoz fűződő viszonya. Hogyha minden rendben zajlik, akkor Afganisztán nagyon fontos szerepet fog játszani, nem csak stratégiai, hanem gazdasági és szociális szerepet is játszik majd a régió szociális és gazdasági fejlődésében. Jobban kellene ezekre a szempontokra is figyelni. Egy harmadik probléma pedig az Európai Unió érdekeinek összehangolása más szereplők érdekeiével, például az Egyesült Államok érdekeiével. Itt nagyon kemény stratégiai érdekeltségek vannak. Ott van Kína, Oroszország, tehát kell valamilyen stratégia arra, hogy hogyan kezeljük a helyzetet. Meg kell néznünk, hogy az összehangolásnak milyen lehetőségei vannak. Úgy gondolom, hogy Németország és Franciaország nagyon jó példával jártak elől, hogy hogyan lehet hozzájárulni a kezdeményezések sikeréhez, hogy áthidaljuk a térségben meglévő biztonságpolitikai szakadékokat. A jelentéstevő nagyon jól bemutatta az Európai Unió stratégiáját és megközelítését a 21-es pontban, ahol arról van szó, hogy a gazdasági együttműködésnek kéz a kézben kell járnia a politikai együttműködésnek. Ennek alapja pedig a politika akarat kell, hogy legyen, hogy a közös értékeket érvényre juttassuk. A 29-es cikkben rámutatnék eh, Human Rights Watch hogy a Taskentben meglévő emberi jogi intézettel sokkal komolyabban kellene foglalkoznunk. De még egyszer egyetértek azzal, hogy az Európai Unió elkötelezettséget mutasson a régió iránt. Különböző okok miatt vagyunk érdekeltek a régióban, azonban az emberi jogok és a demokratikus fejlődés, a jogállamiság fejlődésének tekintetében döntő szerepet kell, hogy játszunk. Nem látok más nemzetközi szereplőt, aki ezt a szerepet helyettünk eljátszhatná. Köszönöm. Merci, Monsieur euh, Köszönöm szépen, Kellem Most pedig Megadom a szót a külügyi szolgálat képviselőjének Fedexen úrnak. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük a parlamenti állásfoglalás tervezetet Közép-Ázsiáról. Szerintünk nagyon időszerű ez a hozzájárulás, és nagyon jól kiegészíti a tanács munkáját a stratégia kapcsán a felülvizsgálatot végezzük el. Ugye 2007 óta rengeteg minden történt, a közép kapcsolatokban, de azt hiszem realistának kell lennünk, amikor ezt a stratégiát kiértékeljük. Itt nem tagjelölt országokról van szó, nem vesznek részt a politikában sem, tehát itt kisebb a mozgásterünk. Ettől függetlenül a korlátozott erőforrásokkal relatíve rövid időn belül az EU-nak sikerült erősítenie a szerepét Közép-Ázsiában. A régióban nem 2007-ben jelentünk meg először, de a stratégia azt hiszem fontos új lökést adott az EU-nak, tehát most már sokkal aktívabb az EU, mint bármikor korábban. Tavaly is elemeztük a helyzetet a bizottsági tanácsi közös bizottságban, és erről ki is adtuk az anyagot a tavalyi évben, de egy-két dolgot szerettem volna kiemelni, ami kapcsolódik az önök jelentés tervezetéhez is. Először is ugye tudják, hogy rendszeres, magas szintű politikai dialógus zajlik Közép-Ázsia és az EU között, tehát miniszteri szintű ez, és így az érzékenyebb kérdéseket is meg tudtuk vitatni, mint például a vízgazdálkodást, amelyet nagyon nehéz, ugye tudják, ezt nagyon nehéz erről beszélni. Aztán emberi jogi párbeszédet is indítottunk mind az öt országgal, ami szintén nem volt könnyű. Azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy semmelyik más, másik nemzetközi szereplő nem annyira aktív az emberi jogok terén a térségben, mint az EU. Részletesen, részletes szakértői vitákat tudunk folytatni, és azonosítani tudjuk azokat a területeket, ahol az EU a szakértelmét át tudja adni. Természetesen az emberi jogi aggályokat minden más magas szintű ülésen is felvetjük, a legmagasabb szinteken is, amikor az elnökök találkoznak. Az energia témáról azt mondhatnám, hogy a transzkaszpi csövezeték most már lassan közeledik ahhoz, hogy valóságá váljon. Barozó elnök úr ellátogatott a régióba idén. A gazdálkodás kérdése azon nagyon érzékeny, ezt mondtam már, a magas szintű üléseken elő tudtuk ezt a témát venni, és most már sikerült eljutnunk odáig, hogy minden ország azt kéri, hogy legyen az EU-val egyfajta vízpolitikai párbeszéd, és így be tudjuk csatornázni a szakértelmünket ide, ugyanígy, ahogy már a kaukázus térségén tettük, tehát igyekszünk a vízgazdálkodás politikát javítani, technikai szakértelmet átadni. Van egy a nemzetközi, az IMF nek egy olyan szerve, amely segíti ezt a regionális együttműködést, és ide most mi is be tudunk folyni. Nagyon fontos a diákok cseréje is. Most rengeteg diákot hívnak az EU-ba tanulni, több országgal vannak ilyen kapcsolataink. Kábítószerkereskedelem elleni küzdelem, illetve határvédelem. Továbbra is az Európai Unió programjai a vezetőek a világon, segítjük ezeket az országokat, és mi vezetjük a nemzetközi fellépést is ezeken a területeken. Gondolom tudják, hogy az EIB mandátumát kibővítettük, az energia és környezeti ügyekben aktív lehet Közép-Ázsiában, és egy új eszközt hoztunk létre, amely felhasználható. Az EU képviseletek témáját is felvetették itt, ez nagyon fontos a számunkra. Kirgizisztánban és Tajikisztánban az elmúlt években megnyitottuk az EU képviseletet, most tervezzük a Tashkenti Üzbegisztánban. Költségvetési okokból késlekedtünk eddig, tehát Türkmenisztánban nem nyitottuk meg a képviseletet, de nagyon reméljük, hogy a közeli jövőben megnyílik majd ez. A kirgizisztáni válságról röviden tavaly. Hát lehet látni, hogy az EU mennyivel aktívabb a térségben, ugye tudják, hogy rögtön tavaly áprilisban robbant ki ez a válság, Rögtön ott volt a helyszínen a különleges képviselőnk, és folyamatos együttműködést tudott elérni az EBSZ, e az EU, illetve az ország között, tehát így sikerült lépni. Nagyon gyorsan humanitárius segítséget is nyújtott az EU, a stabilitási eszközt felhasználva, a házépít, déli, déli térségekben a házépítéseket segítettük, aztán a média reformja, a parlamenti választásokra való előkészületek, az elnökválasztásra való előkészületek témájában is segítséget nyújtottunk. Jelentős a hosszú távú segítség, amelyet a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében nyújtunk az országnak. Ettől függetlenül Kirgizisztán, illetve ez a térség továbbra is igen komoly kihívásokkal néz szembe, tehát rengeteg még a tennivalónk a kapcsolatokban. Több képviselő felhívta erre a figyelmet, és az emberi jogi helyzetre kitértek, ez komoly aggályokra ad okot meg kell oldani, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a fellépésünkből ezeken az érzékeny területeken, tehát hogy hogyan tudjuk a civil társadalmat támogatni, mert ugye ez elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távú gazdasági és társadalmi stabilitás alakuljon ki és fejlődés ebben a térségben. térségben. Meggyőződésünk, hogy minél aktívabb itt az EU, annál jobban tudjuk az általunk képviselt értékeket erősíteni, támogatni. Most véglegesítjük tehát a képviseletek megnyitását a régióban. Nagyon fontos lesz ez az EU láthatósága szempontjából, ugye ez eddig hiányzott. Hasznos lesz ez az EU programok támogatása szempontjából, és így hatékonyabban tudunk majd tevékenykedni. Hát a pénzügyi erőforrásaink elég korlátosak, a 2007-től 2013-ig tartó időszakban kb. 750 millió euróról van szó, tehát mondom, hogy ezek ugye korlátosak, a nemzetközi donorok segítsége éppen ezért életbevágó, és ezt, ezt tovább kell erősíteni. Korlátos erőforrásaink azt is jelentik, hogy nagyon e, célzottan kellett felhasználni a pénzeket, tehát kiválasztani azokat az ágazatokat, amelyeket megcélzunk. A szegénység csökkentése továbbra is nagyon fontos. Kirgizisztán és Tadzsikisztán a legszegényebb országok, tehát ők kapják elsődlegesen ezt a fajta támogatást. Eléggé eltérőek egymástól az országok, ez a jelentésben is szerepel, és a regionális együttműködést ösztönözzük, különösen a vízgazdálkodás, határvédelem, a kábítószerkereskedelem elleni küzdelem témájában. Az egyes országok ugye mennek a saját útjukon, a saját igényeiknek, ambíciójuknak megfelelően közelednek az EU-hoz, erre készen állnak, és készen állnak arra is, hogy a reform célkitűzéseket teljesítsék. Kazaksztánnal most nyitottunk tárgyalásokat egy partnerségi és együttműködési megállapodásról, amely az első ebben a térségben. És persze Közép-Ázsia nem tartozik a szomszédságpolitika hatókörébe. Mégis a szomszédság politikából rengeteg tapasztalatot tudunk levonni a keleti partnerségből is, amikor a közép-ázsiai kapcsolatokat alakítjuk. Ezek az országok egyébként élvezik annak is a hasznát, hogy részt vesznek az MP programokban, amelyek ebben a régiókban megvalósulnak. Ez azt hiszem mindenkinek az érdekében áll. Például a közlekedés, energia, környezetvédelem, vízgazdálkodás és oktatás területén. Végül, de nem utolsó sorban van még egy fontos dolog a stratégia szempontjában, egy nagyon pozitív fejlemény, és abból a szempontból is, hogy korlátosak a pénzügyi erőforrásaink, ez pedig az, hogy az EU tagállamok közvetlenül részt vesznek a stratégia megvalósításában. Például a jogállamiság eh, témájában Franciaország és Németország vállalta a vezető koordinátori szerepet, támogatja őket a külügyi szolgálat és a bizottság. Aztán a kábítószer eh, ellenes programok következő fázisát egy konzorcium hajtja végre, EU tagállama konzorciuma, és így sokkal hatékonyabban tudjuk az EU szakértelmét felhasználni, illetve a láthatóságunk is nő. Ezt szeretnénk látni a jövőben, ahogy előre lépünk és a stratégiát végrehajtjuk. Tehát hadd zárjam ezt az összefoglalót azzal, hogy az Európai Parlamentnek a nagyon fontos a szerepe, különösen most a jövőben, ahogy ezek a kapcsolatok alakulnak, és üdvözöljük az Európai Parlament látogatásait, a rendszeres parlament közi párbeszédet az országok parlamentjével, és üdvözöljük az állásfoglalás tervezetet, mert ez nagyon fontos input a mi felülvizsgálatunk számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a jelentéstevőnek hogy foglalja össze a vitát. Igen, köszönöm szépen, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzászólt a vitához. Minden javaslatot, minden hozzászólást lejegyeztem, amelyeknek köszönhetően javítható a jelentés. Néhány dolgot pontosítanék. Természetesen nagyon örülök annak, hogy konszenzus van közöttünk ami a prioritásokat illeti, az emberi jogok kérdése, a jogállamiság kérdése a régióban, ez evidens az Európai Unió számára, és nagyon örülök annak, hogy a parlamenti képviselők ebben egyetértenek. Ami az együttműködést illeti, ez nagyon fontos. Nikolaj asszony is ezt említette, lehet, hogy újra kell fogalmazni bizonyos dolgokat, hogy egyértelműbb, szebbetűnőbb legyen de világos a cél, az, a, mégpedig az, hogy az Európai Unió láthatóságát javítsuk és erősítsük az együttműködést. Itt nincsen eh, ellenvetés. Nagyon sok eh, kolléga úgy gondolja, hogy bizonyos eh, pontokat jobban ki kellene domborítani, amelyek nekik szívük, szívügyük. Svoboda úr és Péterle úr említették az Európai Unió érdekeit, igen, ez tényleg fontos, hogy meg bizony vannak érdekeink a régióban, és még meg fogom gondolni, hogy hogyan lehet ezt tükrözni a jelentésben. Jegle asszonyt, Vedere asszony helyettesíti itt most, ugye? Ezzel kapcsolatban, az ő által elmondottakkal kapcsolatban nem, hát nem tudok külön egy új bekezdést belevenni a jelentésben, mert vannak határai a munkának, hét prioritásunk van, úgyhogy megvan annak a kockázata, hogy ha mindegyiket emlegetjük, akkor egyikre se tudunk külön kitérni és részletesen kitérni. Az emberi jogok, a jogok tiszteletben tartása a legfontosabb prioritás. Azt hiszem, hogy ezzel mindannyian egyetértenek, főleg az arab tavasz eseményeinek tükrében. A külügyi szolgálat által elmondottakkal kapcsolatban hadd mondjam el a következőket. Ön azt mondta, hogy a közép-ázsiai országok nem képezik a szomszédsági politika részét. Ez igaz, de más politikát kell elfogadnunk emiatt. Szerintem nem. Ami fontos, az az, hogy melyek az értékek, melyek a prioritások, az, a jogok tiszteletben tartása, az emberi jogok tiszteletén, tiszteletben tartása terén, úgy tűnik számom, nem, nem az a legfontosabb számára, számomra, hogy most ez szomszédsági politikába tartozik, vagy nem, hanem hogy valóban melyek az értékek és prioritások, amelyek a stratégiánkat meghatározzák. Egyesek, valaki azt mondta, hogy meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, illetve sőt, hogy meg kell eh, erősíteni, meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, mely szerint a meglévő rezsimeket támogatjuk attól függetlenül, hogy a eh, polgáraikkal szemben milyen politikát alkalmaznak. Eh, hát ez valóban így van, ez nem, nem megfelelő. Péter Le úr föltett egy fontos kérdést Jelen pillanatban egy javaslat, a parlamenti fórummal kapcsolatban, jelen pillanatban ez egy javaslat részemről. Az NGO-król beszélünk itt, nem pedig a politikusokról. E, arról beszélünk, hogy nincsen megfelelő párbeszéd, nincsen megfelelő véleménycsere. E, arról van szó, hogy mi, a parlament, megtesszük ezt a javaslatot, és e, ösztönözzük a parlamenti fórumnak a létrehozását a közép-ázsiai régióra. Ez, ez a mi javaslatunk egyelőre, nem pedig a kérdéses parlamentek javaslata. Ami a többi pontot illeti, majd erre később még visszatérünk a következő véleménycserék során. Köszönöm szépen, eh, Kiút Nielsen asszony, mondja az elnök. Módosítások eh, benyújtásának eh, a határideje 2011. szeptember 6 a második októberi ülésen lesz a plenáris szavazás, előtte még lesz itt a szakbizottságban egy újabb véleménycsere és szavazás. Most pedig az ötös napirendi pont következik, az EK és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek kiterjesztése a kétoldalú textilkereskedelemre. Egy véleménytervezetről van szó, amelyet az INTA számára készítünk. A kétoldalú textilkereskedelemről van itt tehát szó. A kollégánk Nikol Kill aki a közép-ázsiai jelentést készítette, ő a jelentéstevője ennek a véleménytervezetnek is. E, tulajdonképpen itt egy technikai elfogadásról van szó, e, és a gyapott termelésről van szó, amely a legfontosabb bevételi forrása ennek az országnak, és itt nagy aggodalmak merülnek fel ennek a gyapott termelésnek a módszereivel kapcsolatban. Nos, Nielsen asszony, Kill Nielsen asszony elkészítette a véleménytervezetét, és a megállapodás 110-es pontjára alapozták a véleménytervezet elkészítését, és, de ez az, azonban nem tette lehetővé azt, hogy a mi eh, szakbizottságunk elmondja a véleményét a témában. Azonban az INTA eh, szakbizottság úgy döntött a, 80, a, szab, a 81-es cikke alapján, hogy készít jelentést a témában, és ez az eljárás tette lehetővé azt, hogy ehhez a jelentéshez aztán eh, véleményt készítsünk, és ennek keretében elmondjuk az álláspontjunkat a témával kapcsolatban. Erről egyébként szavazni is fogunk. Megadom a szót a véleménytervezet készítőjének, és utána majd még tisztázzuk a, az ütemtervet. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gyermekmunka, kényszermunka elterjedt gyakorlat Üzbegisztánban. Ez a világon a második legfontosabb legfontosabb eh, gyapott termelő ország, hatalmas eh, mértékben, hatalmas mennyiségről van szó. Eh, a gyerekek minden évben három hónapot dolgoznak a gyapott földeken szörnyű körülmények között. Tudnunk kell, hogy Üzbegisztán aláírta az ILO gyermekmunka megtétásával kapcsolatos egyezményét, azonban nem hajtja végre. Üzbegisztán a nemzetközi felhívásokat figyelem, figyelmen kívül hagyja, és egyszerűen nem hajlandó megengedni a, a magas szintű magas szintű küldöttségnek a munkáját az országban. Gomez asszonyjal együtt feltettünk egy kérdést az külügyi szolgálatnak az új textil megállapodás aláírással kapcsolatban, amelyet tervezett az Európai Unió Üzbegisztánnal. Genfben sor került egy egy ILO konferenciára nemrégiben, és ez még egyszer felhatalmazott egy küldöttséget, amely küldöttség az gyapott termeléssel élő, vagy a gyapott termeléstől folytató országok menne el, és ott betartatná a szabályokat, de ezt Üzbegisztán nem fogadja el. Tudnunk kell, hogy a gyerekek évente 40-45 napot dolgoznak a gyapott földeken, és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, mert, mert nagyon sok vegyi anyagot alkalmaznak a termelés során. És azt is tudnunk kell, hogy a nyári szünet után ősszel a betakarításra is a gyerekeket alkalmaznak havonta olyan 60 dollárt kapnak ezért a munkáért, holott sokkal maga, tehát ennél azért magasabb már a környező országokban is a, a havi bér. Nagyon nagy a nyomás, amely ezekre a gyapot termelő cégekre nehezedik, ugyanis van egy központi elvárás, egy terv, amelyet teljesíteni kell, és ez emiatt a gyermekmunkát mindenképpen alkalmazzák ezek a cégek. Tehát maga az állam gyakorol nyomást a terv teljesítése érdekében a vállalatokra. Ezt az Európai Unió nem fogadhatja el, nem fogadhatjuk el, nem írhatjuk alá ezt a textil megállapodást Üzbegisztánnal, ugyanis mindannyiunk számára ismert, hogy milyen módon tiporják lábbal az ILO egyezményt, amelyet egyébként aláírtak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Vejtere asszony a néppárt részéről. Kedves kollégák, Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Kiel Nielsen asszonynak a kemény munkáért. Ahogy hallották, nagyon sok munka fekszik ebben, és főleg az emberi jogokra koncentrál. Nagyon hangsúlyos álláspontot foglalnak el, és az Európai Unió és Üzbegisztán közötti gazdasági kapcsolatok felfüggesztéséről is szó lehet itt, amíg az emberi jogok megsértését nem vizsgálja ki egy bizottság. Azonban én szeretnék rámutatni mindenek előtt, hogy az üzbék köztársaság partnerünk. Partnerségi és együttműködési egyezményt kötöttünk, Üzbegisztán pedig együttműködött az Európai Unióval számos politikai és fejlesztési programban 1996 óta. Hogyha ezt az együttműködést felfüggesztenénk, akkor azt jelenteni, hogy ezt kidobnánk az ablakon, és a kereskedelemben is hátrányokat szenvednénk. A gazdaság és a fejlődés nagyon szorosan összefügg. Más lehetőségeink vannak, hogy az üzbék demokratizációt elősegítsük. És más lényeges területeken is kibővíthetjük a kapcsolatainkat, mint például az Európai Unió biztonsági érdekei Afganisztán kérdését említeném még. Tehát nem szabad hátat fordítanunk Üzbegisztánnak. Hogyha a kereskedelemet most felfüggesztenénk, az üzbégeknek, az üzbég embereknek is kárt okoznánk, hiszen ők a gyapot eladásából élnek. Személyes tapasztalatomból is tudom, és a külügyi szolgálat jelentéséből is, hogy az ilyen harcios retorika általában soha nem járt sikerrel. Éppen ezért most itt ne járjunk tanítómesterként felemelt mutató újjal a régióban, és figyelmeztetnénk arra, hogy ha olyan országok, hatalmak, mint Oroszország és Kína vannak jelen, akkor sokkal baráti megközelítést kell választanunk. El kellene kerülnünk azt, hogy kettős mércét alkalmazzunk. Hiszen Oroszországban is megsértik az emberi jogokat, távolról sem rózsás a helyzet, azonban mégsem gondol senki arra, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat felfüggesse Oroszországgal. Tehát a partnereinkkel úgy kell tárgyalnunk, hogy ne dobjuk ki az ablakon, amit már elértünk. Üzbegisztán már elért haladást a jogalkotás tekintetében, amely megtiltja a kényszermunkát és a gyermekmunkát. Meg vagyok győződve róla, hogy el kell fogadnunk azt a jegyzőkönyvet, amely az Üzbegisztánhoz fűződő kapcsolatainkról szól, úgy, hogy a kényszermunkára és a gyermekmunkára vonatkozó jogalkotást eh, elősegítsük, és hogy minden gyereknek joga legyen az egészséghez és az oktatáshoz. Az UNICEF és az ILO segítségével követhetjük majd a helyzetet Üzbegisztánban. Ez az én saját véleményem, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a szót, most pedig Vigenin úr kap az SSD nevében szót. Köszönöm. Maria Lenikov nevében beszélek, akinek egy másik ülésre kellett elmennie. Nagyon bonyolult kérdésről van szó, és nem lesz könnyű a döntés. Az az álláspontunk, hogy óvatosnak, nagyon óvatosnak kell lennünk. Szakbizottságként is nem tehetjük azt, hogy Üzbegisztán, tehát hogy ez az Üzbegisztánnal kapcsolatos jegyzőkönyv zöld utat kapjon, hiszen figyelembe kell vennünk harmadik országokat is, azonban az üzbég emberi jogi helyzetet is, főleg ami a kényszer munkára vonatkozik. Folytatunk el Üzbegisztánnal a párbeszédet az üzbék hatóságokkal lényegesnek eh, tartom azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy Üzbegisztán hozzáférés biztosítson az ILO képviselőinek, hogy az ország bármely részében ellenőrizhessék a helyzetet. És eh, az üzbég kormány pedig letagadja a probléma létezését. De az az információnk, hogy ez a probléma igenis létezik annak ellenére, hogy a jogalkotásban már tilos a kényszermunka és a gyermekmunka. Ezt a témát ismét meg kell vizsgálnunk, mielőtt a jegyzőkönyv aláírása kerül. Egy másik lényeges kérdés az, hogy az NGO-k hogyan ítélik meg a vízfelhasználást a gyapottermelésben, hiszen a víz nagyon szűkös a térségben. Ezt a helyi hatóságokkal is megbeszélhetjük, és a bizottság, illetve a tanács is kifejezhetné véleményét. Ez az S és D frakció álláspontja. Most Brock úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony. Äh, Gratulálok. Fel vagyok háborodva, hiszen tudatában sem voltam annak, hogy milyen gyermekmunka van Üzbegisztánban, és éppen ezért azt kérném, hogy az és hálás lennék, hogyha az ájáló tanulmányát megkapnánk. Nagyon érdekelne, hiszen eh, itt példaértékű esetről van szó, hogyha ilyen országokkal tárgyalunk, például kereskedelmi kérdésekről. Tehát itt a, a nemzetközi normák, például az ILO normák betartását igenis ki kell követelnünk tőlük. Elnök asszony, esetleg, és ezt utána megbeszélhetnénk, hogy ezzel foglalkoznunk kellene és itt igazából bizonyos szociális normák, emberi jogok betartás érdekében esetleg a, a külkereskedelmi bizottsággal is együttműködhetnénk, hogy itt tényleg valamilyen gyakorlati politikát kidolgozhatnánk. Hiszen meg kell néznünk, hogy nemzetközi téren hogyan nyerhetnénk befolyást a térségben. Nagyon érdekes lenne. Tehát az ILO-val mindenképpen szorosabban kell együttműködnünk, és meg kell néznünk, hogy mely EU-s vállalatok termeltetnek ott gyapot ügyben, és tudják, hogy mi a helyzet. Tehát a fogyasztók részéről is tehetnénk valamit. Hiszen a vállalatok is fogyasztók, és a vállalatok is jelen vannak. Esetleg, hogyha konkrét példákat azonosíthatnánk, akkor végre konkrétan léphetnénk, hogy bizonyos vállalatokat arra kényszerítsünk, hogy igenis tartsák be az emberi jogokat. És ezeket az emberi jogokat a bilaterális kereskedelmi megállapodásokban is ki kell követelnünk. Egy közös jelentést is írhatnánk a külkereskedelmi bizottsággal. Elképzelhető, hogy most ez egy jó alkalom lehetne. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Merci, Monsieur Brock. De... Köszönöm szépen Brock úrnak. Hadd mondjam el, hogy ezt a jelentést el fogjuk, szét fogjuk küldeni elektronikus módon, és azt is szeretném elmondani, hogy az UNICEF képviselője Szeptemberben jön ide az UNICEF-nek az üzbegiszteni küldötte, úgy, és nagyon érdekes lesz nyilván vele is egyeztetni ebben a témában. Ennyit szeretnék mondani Brók úrnak. Az INTA bizottság nagyon sokat dolgozik ezzel a témával kapcsolatban. Jó lenne, hogyha az INTA-val egy egy mélyebbre ható vitát folytatnak, vagy véleménycserét folytatnak a témáról, főleg a gyermekmunkáról. Jó, most akkor Svoboda úrnak adom meg a szót, tessé. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden. Csak szeretném elmondani, eh, hangsúlyozni azt, amit Brokkur is elmondott. Az nagyon nagy probléma a gyermekmunka egyes európai országokban is, és nagyon sokat aggódunk amiatt, hogy nem lépnek fel az európai országok megfelelően a gyermekmunkával szemben. Nem tehetünk úgy, mintha egyik napról a másikra ezt megszüntethetnénk. Régen, ugye Üzbegisztánban azt mondják, hogy korábban ez államilag szervezett dolog volt, most magángazdaságok eh, tartják ellenőrzésük alatt a gyapott születet, hogyha, hogyha ezek családi magángazdálkodások, most a család, hogyha a gyermekeket foglalkoztatja, azt nagyon nehéz eh, ellenőrizni. Eh, hogyha iskola szünetben gyerekeket nem foglalkoztatják, akkor az megint csak bizonyos, mondják ők, bizonyos veszélyeket rejthet magukban, magában. A gyermekmunka Üzbegisztánban eh, a kiváltó oka lehet eh, annak, hogy, illetve egy megfelelő eh, kezdőpont lehet az arra, hogy az ILO szentetek betartását megvizsgáljuk más országokban is, és megnézzük azt, hogy politikailag milyen szerepünk lehet ezen a területen nekünk, vagy a külügyi bizottságnak jó lenne, hogyha ez, ezen a területen kezdeményező szerepet vállalna a külügyi bizottság elnök. Köszönöm szépen, visszaadom a szót az külügyi szolgálatnak, Frederiksen úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a gyermekmunkát illeti, talán majd a bizottsági kollégám is szeretne hozzászólni. Már korábban is beszéltünk arról, hogy az emberi jogok az alapvető pont a közép-ázsiai országokkal kapcsolatos stratégiánkban, és ezt mindig felvetjük az országokkal kapcsolatos párbeszédeink során, és ebben be, ebbe beletartozik a gyermekmunka is. És ez egy szélesebb régióra vonatkozik, nem csak Üzbegisztára, de erre az országra is. Osztjuk az aggodalmakat a gyapotermelésben használt gyermekmunkával kapcsolatban, általában mind, rendszeresen föl fölvetjük ezt a témát a legutóbbi júniusi emberi jogi dialógusban is, illetve a júliusi brüsszeli ülésen is felvetettük ezt. Az üzbék eh, felett arra ösztönözzük, hogy szorosan működjenek együtt az ILO-val és az eh, UNICEF-fel, az UNICEF képviselőjét eh, én is szívesen látnám itt a parlamentben, ha jól tudom, az UNICEF-nek hozzá, az UNICEF képviselőit beengedték az országba, hogy a gyapottermelést ellenőrizze. Vannak bizonyos pozitív lépések, amelyek a probléma megoldásához vezethetnek, vagy ennek az enyhítéséhez, a gyermekek jogainak a garantálásáról szóló egyezményt fogadtak el, módosításokat fogadtak el a nemzeti jogalkotásban, a foglalkoztatók felelősségével kapcsolatban E, és a kényszergyermek munka megszüntetésével kapcsolatban. Ez e, alapját képezheti annak, hogy, a, hogy követeljük ezeknek a jogszabályoknak a betartását. Az elmúlt években már e, csökkent a gyermek munka Üzbegisztánban a gyapottermelésben. Természetesen szeretnénk látni azt, hogy hogy ezek a fejlemények, ezeket figyelembe vegyék, és ezek további fejlődéshez vezessenek ezen a területen. Azt gondoljuk, hogy átfogó megközelítésre van szükség politikai párbeszédre, vidékfejlesztési reformokra, és az Európai Uniós technikai eh, segítségnyújtásra is eh, vidéki eh, területeken, a mezőgazdaság területén, az oktatásban, oktatásban, képzésben, Üzbegisztán szeretne együttműködni az Európai Unióval vidékfejlesztési kérdésekben, amely együttműködés segíthetne a mezőgazdasági reform bevezetésében, és ez is a gyermekmunka csökkentéséhez vezethetne. Azt hiszem, hogy a legjobb módszer az üzbék hatóságokkal való együttműködés, a további eh, ragaszkodás európai részről a jogszabályok betartására, az ILO-val való párbeszéd folytatása. Egyes lépéseket már tett eh, Üzbegisztán, eh, ezt el kell ismerni, és az elismerő magatartásunkat folytatni kell a jövőben is. Elnök, jó, akkor megadom a szót Kiel Nielsen asszonynak, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy már többször is kértem az Európai Bizottságot, hogy fejtse ki a véleményét a témával kapcsolatban, e, ami a textil megállapodást illeti, az INTA jelentéstevője azt kéri, hogy az ILO küldöttség mm, küldöttségnek, megfigyelői küldöttségének a munkájáról való beszámolót megkapjuk mindannyian, hogy ez, erre alapozhassuk a munkánkat, ezt várjuk most. Ami az UNICEF-et illeti, valóban én is találkoztam az UNICEF üzbegisztáni küldöttével, és tudom, hogy milyen munkát végez. Egy olyan munkáról van itt szó, amely hozzájárult a gyermekmunka csökkenéséhez, visszaszorulásához, és javítja a munkavállalóknak a hatékonyságát. A felnőttekre gondolok itt, hogy ennek érdekében, a gyere, vagy hogy, hogy ennek következtében a gyermekek munkájára már ne is legyen szükség. Én azt javaslom, hogyha egyet értenek ezzel, hogy egy mini meghallgatást ha um, szervezzünk az INTA és a Emberi Jogi Albizottság együttműködésével, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, a gyermekmunka kérdését, de ez érdekes lehet. Vannak előrelépések természetesen konkrét területen, az UNICEF munkáját ismerem, de nem szabad most hátradőlnünk és, és enyhítenünk a nyomást hanem ragaszkodunk el ahhoz, hogy a jövőben is előrelépjen ez az ország. Ami a, kormányok fele, a kormány felelősségét illeti ezen a területen, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, elfogadták a gyermekmunka megtiltását, nem lehet ennyire kétszínű ez a kormány, pedig kétszínű, mert egyrészt elfogadja az egyezményeket, aláírja őket, és aztán nem tartja be őket. Hogyha egyetértenek, tehát jó lenne megtartani ezt a közös meghallgatást az európai ö, ö, meghallgatást azokkal a szakbizottságokkal, amelyeket említettem. Köszönöm szépen Kilnészen asszonynak. Azt javaslom, hogy a következő ütemtervet tartsuk be angolul kell benyújtani a módosító javaslatokat szeptember 6-án délig, módosítások megvitatása és szavazás szeptember 12-ben Strasbourgban, szakbizottságban, és 22, szeptember 22-én szavaz az INTA, plenárison az októberi második ülésre kerül a téma. Most pedig a hatos pont következik. egy véleménytervezet megvitatása a költségvetési eh, szakbizottság számára a parlament álláspontja a tanács által módosított 2012 évi költségvetési tervezetről. Eh, Moniz asszony a jelentéstevő szeptember 12-én eh, kerül majd sor az AFET álláspontjának bemutatására. Megadom a szót Muniz asszonynak, és utána az árnyék jelentéstevőknek Muniz asszony, aki nem figyel rám. Muniz asszony, öné a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Még a, az utolsó pontot eh, beszéltük itt meg a költségvetésről. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a segítséget, a munkát a többi frakcióban dolgozó kollégának. Nagyon konstruktív volt ez a munka, és így sikerült javítani a szöveget a módosító indítványokkal. Most a szavazólista nagyon koherens, és a külügyi bizottság véleményét tartalmazza. Itt a politikai és stratégiai célkitűzések is szerepelnek, ezek tükröződnek, amelyeket májusban hagytunk jóvá, illetve a költségvetési korlátozások, amelyekre ugye szükség van, ismerve azt a helyzetet, amelyben most vagyunk. A tanács korlátozta a költségvetés növelését, ugye 1, 1,0,2%-nál vagyunk, ez azt jelenti, hogy komolyan csökkenteni kell azokat az összegeket, amelyeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, és ez különösképpen érvényes a kötelezettségvállalási előirányzatokra, és a külügyi, külső fellépésünkben is megnyilvánul ez, 203 ezres csökkentés van a kifizetési előirányzatokban, és 90 millió, ahogy elmondtam, a kötelezettségvállalási előirányzatokban. Másfél százalékos növelés van a kötelezettségvállalásokban, a kifizetésekben, amely annak felel meg, hogy az európai intézmények, a parlament és a bizottság együtt új prioritásokat határozott meg Például az átmenet támogatása a dél-mediterrán térség országaiban. Ez egy ilyen új prioritás. De egyébként a költségvetési szigor időszakát éljük, nagyon komoly terhek nehezednek a dél-mediterrán térségre, és így emiatt a külügyi bizottság más megközelítést választott májusban. Ezeket pedig tiszteletben kell tartani. A bizottság a felelős a programozásért, ugye, a bizonyos politikák végrehajtásáért, és azért is, hogy a pénzeket az egyes politikákhoz társítsa. Az én véleményem az, hogy a bizottság állásfoglalása, különösképpen ami a rövid távú projekteket illeti, illetve a technikai jellegű projekteket illeti, E, valóban ezt kell meghallgatni. Tehát a bizottság véleményére adjunk, a bizottság érti a legjobban, hogy hogyan kell ezeket a pénzet, pénzeket e, szétosztani és felhasználni. De nyilvánvaló, hogyha kevesebb pénzzel a rendelkezésünkre, akkor ugye kevesebbet tudunk tenni a külpolitikában. A prioritásokat ugye már a nyilatkozatban e, megfogalmaztuk, a dél térség itt prioritást kapott, tehát a parlament számára prioritás, ez a régió, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unió, mint globális szereplő, a hitelességét meg kell erősítse. És ez nagyon fontos. A kérdés az az, hogy tudjuk-e teljesíteni az összes célkitűzést, amelyeket a múltban vállaltunk magunkra, el tudjuk-e látni az összes feladatot. Nem kívánunk újabb és újabb célkitűzéseket és prioritásokat kitűzni, miközben még a múltban megoldatlan feladatokat görgetjük magunk előtt. Tehát mindezt valahogy integrálni kell a költségvetési szigor időszakába, amelyet most élünk. Rengeteg új kritériumot fektetett le a bizottság. Nagyon objektívek egyébként, tehát ezeket el tudom fogadni, e, azokat a módosítókat, már mint amelyeket megfogalmaztak, a számadatokat a szavazási e, szabadó listában. Vannak olyan költségvetési sorok, amelyekért a bizottság kifejezetten felelős, tehát itt specifikus projektekről van szó, és így tovább. Tehát ezek egyébként sem szerepelnek a külügyi bizottság prioritásai között. Tehát szerintem itt tartsuk tiszteletben azokat az összegeket, amelyeket a bizottság megjelölt az érintett projektekre. Ami a költségvetési tervezetet illeti, szerintem ennek alapján elfogadható. Másodszorban ami azokat a prioritásokat illeti, amelyeket a külügyi bizottság fogalmazott meg, Szerintem a 2011-es adatokat kellene újra lefektetni a kiadásokra vonatkozóan, ahol ezek meghaladják a bizottsági javaslatot. Egy-két helyen történt csökkentés, amelyet a tanács eszközölt, ugye annak érdekében, hogy az új prioritásokra tudjon összpontosítani, tehát a dél-mediterrán térségre például. Én azt mondanám, hogy mindig bármelyik fél legmagasabb számadatát támogassuk. Tehát a 2011-es adatoknál, hogyha magasabbat találunk, akkor azt mindenütt a legmagasabb számadatokat vegyük ki. Még egy szempont, ami szerintem nagyon fontos, és egyébként ez is szerepelni fog majd a szavazólistában, a módosítók között, a költségvetésünknek tükröznie kell azt az álláspontot, amelyet a parlament fogadott el az egyes állásfoglalásaiban, a külügyi bizottságban. Van egy különös ilyen, amire utalnék, az, hogy hozzanak létre ugye egy külügyi, európai külügyi szolgálatot, és az az állásfoglalás, amely arról szól, hogy ez hogyan működjön. A külügyi szolgálat egy olyan projekt, amelyen Galtieri kolléga rengeteget dolgozott, természetesen sok más kolléga más frakciókból is, tehát itt sokan dolgoztunk ezen, konkrét hozzájárulással javították ezt a munkát, de az igaz, hogy a külügyi szolgálat működését, megerősítését, az EU képviseletének bővítését külföldön, ezt mindenképpen el kell érni. Újra és újra azzal a kérés, azt a kérést kapja a tanács, hogy erősítse az EU képviseletét például az öbölmenti országokban. 2011 márciusában volt egy ilyen március 24-én, ez egy formális kérés is lett. Hát korlátos költségvetési erőforrásokkal ezt nehéz megoldani. A bizottság most vizsgálja a helyzetet, hogy e, tud-e erre pénzösszegeket átcsoportosítani. A módosítók többsége, én azt feltételezem, hogy ellenezné az olyan javaslatokat, amelyek azt céloznák, hogy a szakbizottság hatáskörébe tartozó területeken a pénzösszegeket csökkentsék, tehát azokon a költségvetési sorokon, amelyekben mi életékesek vagyunk, akkor is, hogyha mondjuk ezek nem prioritások számunkra, de mi megállapítottuk, hogy megfogalmaztuk az álláspontunkat. Szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Vannak olyan módosítók, amelyek aránytalanul próbálnak bizonyos területeken az adat, adatokat változtatni, számadatokat változtatni, és szerintem nagyon óvatosan kell eljárni, amikor egyes területek finanszírozását aránytalanul növeljük. Tehát ki egyensúlyozott megközelítéssel kell itt eljárni, mert a frakciók a lehető legtöbb területen már meg tudtak állapodni. Nincsen rengeteg időm, úgyhogy a módosító indítványoknak csak a főbb jellemzőit mondanám el. A módosítók egy csoportja a költség, az egyes költségvetési sorokkal foglalkozik, azokkal a e, sorokkal, amelyek ugye a költségvetési tervezetben már szerepeltek, itt a tagjelölt országokról van szó, az intézmények erősítéséről, és így tovább. Én támogatok minden olyan módosítót, amely szeretné fenntartani a költségvetési támogatás szintjét, megemelt szintjét 2011-ben, és ellenezzük azokat a módosítókat, amelyek csökkenést kérnek a költségvetés tervezetben. Ami a regionális és horizontális programokat illeti, ugyanezt mondhatom el, tehát minden, minden javaslatot támogatok, amely magasabb, mint a tanács által védett álláspont. Franka úr nyújtotta be az 53-54-es módosítókat, nem fogok végigmenni az összes módosítón, bizonyára nyilván mindenki tudja, hogy melyik mire vonatkozik. A iparosodott országokkal folytatott együttműködésre vonatkozó költségvetés változott, és ugyanez igaz a vegyi és atomfegyverek témájára. Most itt a válság hatására változott a, költségvetés, volt egy kis ellentmondás, tehát az afganisztáni újjáépítés támogatásáról nincs egyetértés. A bizottság javaslata 2011-re növekedés volt, tehát az volt a javaslat, hogy emeljük itt a rendelkezésre álló költségvetést, és ebben egyetértettek a frakciók, 50 milliós emelést kértek nagyon sokan, tehát a különböző frakciók egyetértésben. És ez az 50 millió eurós összeg segítette volna, ugye nyilván a helyzet javítását, de sajnos a költségvetési szigor miatt nincs nagy esélyünk arra, hogy ezt a javaslatot aztán jóvá hagyják hanem meg kell próbálni majd az elkövetkezendő időkben elfogadni ezt. Tehát akkor is, hogyha ezt még elfogadnák, a gyakorlati végrehajtás komoly problémákba ütközne. Én ennek a helyzetnek a feloldására én azt javaslom, hogy nyújtsunk be egy módosítót, ami azt mondja, hogy ragaszkodunk a tanács számadatainál magasabb adatokhoz, tehát az eredeti adatokhoz. Emellett érveltem egyébként is, ennek a módosítónak a szerzői, akik ugye a további 50, milliós, további 50 millió eurós bővítést kérték, belegyeznének abba, hogy erről külön szavazzunk. Tehát talán ez egy jobb megközelítés, mint az, hogy csak pusztán 50 millió eurót kérünk pluszban, még akkor is, hogyha egyébként egyetértünk politikai szempontból erről. Van még egy fontos kérdés, Jemen kérdése. A bizottság költségvetés tervezete, tervezetében 3 milliós növekedés szerepel a tanácsi számokhoz képest. Az a javaslatunk, hogy az eredeti költségvetés tervezetet élesszük újjá. Még akkor is, hogyha magasabb javaslat született, de ugye nem ez a, ez a téma nem tartozik a szakbizottságunk által megfogalmazott prioritások közé. Az egyik prioritás a választási megfigyelői delegációk voltak, a tanács 3 milliós csökkenést szeretett volna a választási megfigyelő delegációk költségvetésébe. A 2011-es munkabeosztásról már döntöttünk, 2012-ben véleményünk szerint legalább ugyanekkor a költségvetésre van szükségünk, tehát Lambsdorff úr, illetve a saját módosítóimat ezért támogatjuk, szeretnénk azt elérni, hogy legalább a 2011-es költségvetési szintet tartsuk meg a jövő évben is. Van egy másik nagyon ellentmondásos téma, ez pedig Palesztina kérdése és az itteni támogatási összeg. Korábbi alkalmakor a tanács és a bizottság is már azt javasolta, hogy 100 milliós csökkentést hajtsunk végre, de azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban a különböző frakciók egyetértettek abban, hogy fenn kellene tartanunk a nyomást, annak érdekében, hogy tartsuk meg a menekültek segítésére szolgáló összegeket, és a Palesztina megsegítésére szolgáló összegeket. Ez a 100 millió euró igen súlyos költségcsökkentést jelentene. Ugye a teljes összeg az 350 millió, és hétfőn fogadták el ezt a 350 milliós javaslatot, de azt mondom, hogy mi még mindig azt támogatjuk, hogy az eredeti támogatás maradjon meg. Komoly, tehát komoly pénzekről van szó Palesztina szempontjából, és igen, nagy hatása lenne ennek a csökkentésnek. Volt, aki azt kérte, hogy két külön költségvetési sorra bontsuk szét ezt a támogatást, már ami a palesztinának nyújtott támogatást illeti, tehát az egyik konkrétan palesztinának nyújtott támogatás, a másik költségvetési sor pedig a menekültek segítését célozza. A bizottság szolgálatai, illetve a mi szakbizottságunk ritkássága most vizsgálja ezt, hogy meg lehet-e oldani ezt a felbontást, illetve hogy egyáltalán jó ötlet-e szétbontani két költségvetési sorra. A palesztin hatósággal már sikerült megállapodni abban, hogy a költségvetési támogatást hogy osztják szét, és nem biztos, hogy szükséges ezeket a támogatásokat korábban így megosztani. Előfordult a múltban, hogy a dolgok egyszerűsítése miatt kellett szétbontani így a támogatást, illetve hogy könnyítsük a befogyasztott pénzek felhasználhatóságát. Vannak tehát ilyen módosítók, amelyek arra vonatkoznak, hogy legyen inkább két költségvetési sor, és ezek a módosítók egyébként ragaszkodnak és megtartják azt a költségcsökkentést, amelyet a bizottság és tanács javasolt, és ez egy igen jelentős összeg, tehát szerintem nem feltétlenül jó ötlet, nem annyira működőképes ennek az összegnek a szétbontása, és az ondra működését nem segítené, úgyhogy én inkább azt támogatnám, hogy ragaszkodjunk azokhoz a prioritásokhoz, amelyeket a szakbizottság a múltban már megfogalmazott. Talán a frakciók vezetői nyilatkozhatnának ebben az ügyben, de hát függetlenül attól, hogy mi történik, hogyha ezt a költségvetést költségvetési sort kettő, ketté bontják, akkor újra tárgyalni kell minden érintett féllel, azért, hogy az összes képviselőt meg tudjuk hallgatni a kérdésben. Hát tulajdonképpen itt csak arról van szó, hogy most jobb struktúrát találjunk a finanszírozás felhasználására. Ennyi volt a lényeg, erre akartam a szavazólistában fölhívni a figyelmet, de természetesen nyitott vagyok bármely frakció véleményét meghallgatni, ami Palesztinát és az Onrát illeti. Látom, hogy volt egy olyan lépés is, hogy a tartalékból szabadítsuk fel a pénzeket, hiszen közel-keleten a palesztin menekültek helyzete olyan, hogy itt most már nem arról van szó, hogy támogatást, nem az az egyszerű kérdés merül fel, hogy csak támogatást biztosítunk. Tehát politikai szempontból sokkal összetettebb helyzetről van szó. Mindenképpen el akarjuk érni azt, hogy javítsuk a menekültek helyzetét. A jelenlegi költségvetési korlátok között ez nem teljesen megvalósítható, de legalább szeretnék fenntartani azt a finanszírozást, amely meg a jelenlegi szintet, hogy a, felügyel, a helyzetet ellenőrzésünk alatt tudjuk tartani, és ne romoljon tovább. Aztán az IC Plus eszközről, meg a 2011-es költségvetés óta vitatkozunk. Én kollégámmal együtt támogatom ezt, Latin Amerikára való kiterjesztését is támogatom. Már kétszer is megnyírbálták, úgymond, ezt az összeget. Először egy 25 milliós csökkentés volt a 2011-es költségvetéshez képest a jövő évre nézve, és aztán pedig a 2011-es költségvetéshez is el kell mondani, ugye, hogy 26 milliós összeget újra alokálnak. Nem tudom, hogy Brokurat megkérhetném -e, hogy ne ennyire hangosan társalogjon, miközben én beszélek. Köszönöm. Tehát mondom még egyszer, 26 milliót eh, máshová eh, alokáltak a jelenlegi költségvetésben, tehát ezt a 26 milliót nem lehetett eh, ki felhasználni Latin Amerika esetére. Gyakorlatilag, mint hogyha kétszeres költségcsökkentést valósítottak volna meg. Most ugye figyelembe kell, figyelembe kell venni a dél-mediterrán térséget. A 300, 377 milliónyi kérést hagytak jóvá 2000, a 2011-es évre, és ezeket a pénzeket próbálták más célokra átcsatornázni. Miközben a költségvetés egészét kb. 300 millió euróval csökkentették, hogyha a bizottság 2000, eredeti 2011-es javaslatát nézzük, vagy veszük alapul. Ha megnézzük azt, hogy ez a szakbizottság mit akart elérni Latin Amerikában, hát az az igazság, hogy igen jelentős összegeket mozdítottak el ezektől a céloktól. És ugye most megint nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy költségvetési szigor időszakát éljük, miközben a felelősségünk egyre nő. Arra a módosítókra kívánok tehát koncentrálni, amelyek a 2011-es eredeti szinteket kívánják helyreállítani, illetve azt, hogy azokat a pénzeket, amelyeket elvettek Latin Amerikától, most újra adják oda vissza. Tehát szeretnénk ezt a 26 milliót, amelyet elvettek ettől a területtől, újra ott látni Latin Amerikánál. lehet, hogy úgy gondolják, hogy nagyon gyanús, hiszen én biztos a gyökereim miatt érvelek itt Latin Amerika mellett, de megnyugtathatok mindenkit, hogy nem a spanyol-latin amerikai kapcsolatok miatt van erről szó, hanem arról van szó, hogy gondoskodni kell a hatékony fellépésről, nem lehet elvenni pénzeket olyan területekről, ahol azokra szükség van. És még így is vannak olyan igények, amelyek nem, amelyeknek nem sikerült megfelelni. Nem engedhetjük meg, hogy egy egész régió essen el ekkora összegektől. Venezuela például nem teljesíti az összes feltételt, feltételét annak, hogy a számára allokált pénzek egészét felhasználhassa. Amennyiben nem teljesíti a feltételeket, akkor nem kaphatja meg természetesen ezeket a pénzeket, és a pénzek majd átvándorolnak más tájakra, de az igények még ettől függetlenül megmaradnak, Eh, az érintett országban, és nem lehet az, hogy a venezuelai problémák miatt e- Latin Amerika egésze elesik a támogatástól. Akkor is, hogyha mondjuk az abszorpciós kapacitás nem akkora, mint másút, a pénzek nem kerülhetnek csak így el eh, a világ más régióiba. Ezt a problémát meg kell oldani, gondoskodni kell arról, hogy meglegyen a megfelelő rugalmasság, ha egy ország egy adott régióban nem tudja felszívni ezeket a támogatásokat, akkor az adott régió más országai had részesüljenek a támogatásokból. De hát függetlenül mindettől bármifajta módosítás a költségvetési sorok között mindig előzetes vita, részletes alapos vita tárgya kell, hogy legyen az érintett szakbizottságokkal a parlamentben. Most nem arról van itt szó, mert hogy itt én Latin Amerikát védem, ez gyakorlatilag elvi kérdés, hogy minden esetben így járjunk el a mostani pénzügyi tervezési időszak végéig 755 millió euróra lesz szükség, hogyha finanszírozni kívánjuk az új mediterrán prioritásokat. Idén most ugye Latin Amerika, a következőben a stabilitási eszköz, és aztán pedig majd a fejlesztési támogatás fog csökkentést szenvedni. Tehát mondom még egyszer, fontos, hogy azokat a prioritásokat is tiszteletben tartsuk, amelyeket ez a szakbizottság kijelölt, amikor a költségvetési pénzek átmozgatásáról van szó. Én négy kísérleti projektet fogalmaztam meg, természetesen a frakciókkal egyetértésére számítva, vagy ettől függően mindenki megkapta ezeket az anyagai között. És van még egy olyan módosító, amely a nők helyzetének támogatására vonatkozik. A cél az, hogy új kereteket teremtsünk az ensz belül, az Európai Parlament segítségével az esélyegyenlőség erősítésére. Mi ezeket a módosító indítványokat támogatjuk, tehát Gomez asszony és kollégák módosító indítványait, amelyek erre a témára vonatkoznak, tehát a nők helyzetének javítása, a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem, és így tovább. Támogatjuk azokat a módosítókat is, amelyek megfelelnek ezen szakbizottság stratégiai célkitűzéseinek. Nagyon sok kolléga segített, az árnyék előadóknak is megköszönöm, és valamennyi képviselőnek megköszönöm, aki konstruktív módosítóit beküldte. Köszönöm szépen, Mondjiz asszony, ezt a részletet bevezetőt. Most pedig megadom Franka úrnak a szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném megköszönni az előadónak is munkáját. Úgy vélem, hogy nagyon jó és nagyon részletes módon írta le a kihívásokat a 2012-es költségvetés tekintetében. Frakció felszólalóként is üdvözlöm a jelentést, hiszen nagyon jól összefoglalta azokat a lényeges témákat, amelyekről szó van. És nagyon fontos az, hogy a szomszédsági, a keleti szomszédsági politika számára megfelelő eszközök jussanak. Egyetértünk a palesztinoknak juttatott forrásokkal, ezen kívül a egyéb említett forrásokkal is nem ellenezzük az említett forrásokat, azonban néhány dolgot szeretnék aláhúzni. Tavaly én voltam a szakbizottságunk jelentés tevője, és a bizottságnál több forrást kértem a külügyi szolgálat számára. A külügyi szolgálatnak viszont nagyon figyelni kell arra, hogy milyen prioritásai vannak, például a választások megfigyelésénél tavaly elég rossz tapasztalataink voltak, és Eston asszonynak is említettem ezt. A parlament a költségvetési politikájában vegye figyelembe a választási megfigyelő forrásait is. Ezen kívül, amit itt az Egyesült Arab Emirátusokba irányuló missziókra szánt összegekről volt szó, egyetértünk Iránba is indul egy misszió, ezzel is egyetértünk, hiszen az Európai Parlament erről szavazott is. Azonban kétségeim vannak a frakció nevében is, hogy ennyire konkrétan egy teheráni misszióról van szó, és szerintem itt egy kicsit legyünk óvatosabbak az arab tavasz után. Nem, nem vagyok ellene, de itt a megfogalmazást egy picit szerintem óvatosabbnak, óvatosabbá kellene tennünk, és utalnunk kellene az Európai Parlament már megszavazott állásfoglalására is. A jelenlegi helyzetben nem tartanám ezt jó politikai jelzésnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a frakciónk támogatja Gualtieri úr módosítóit a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Nem értem teljes mértékben, hogy uh, itt az állásfoglalási tervezet uh, milyen összefüggésben áll a szavazással, hiszen erről nem volt szó. Valószínűleg nem volt megfelelő idő, de minden esetre szeretném elmondani, hogy a szavazás nagyon jó alkalom arra, hogy az összes lényeges szempontot figyelembe vegyük, és a líbiai fejlődés ismeretében nagyon jó lenne, hogyha rugalmasabbak lennénk a költségvetési eljárásban, hogy az összes aggályra reagálni tudjunk, amelyek az arab világban felmerültek. Ezek lettek volna frakcióm nevében is megjegyzéseim. Mi is támogatjuk azokat a kifizetéseket, amelyeket az ALDE javasolt, és főleg azt hangsúlyoznám, hogy az előadó tervezete kiváló és pozitív reakció tanúsíthatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szala Franka úr. Miniz asszony nyilván tá- válaszol az ön kérdésére, de hadd mondjam el én is, hogy azért választottuk ezt szét, mert, mert a módosítás javaslatokkal kapcsolatban sokkal kevesebb időnk van, mint a maga véleménytervezettel kapcsolatban, de majd mondja az asszony ezt megmagyarázza. Jeten Maki asszony kap szót az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy újra találkozhatunk. Remélem mindenki kellemesen töltötte a nyári szünetet, és újult erővel áll neki a munkának. Látom, mindenki egy, mindenkinek az arcvonásai kicsit kisimultak, már nem annyira stressz, nem annyira stressz hatása alatt állunk, mint június-júliusban. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. A frakcióm és én is szívesen támogatunk számos módosító javaslatot, amelyet készített a jelentéstevő, ami Palesztinát illeti a palesztinai módosításokat illeti. Remélem, hogy olyan kompromisszumot fogunk tudunk majd kidolgozni, amely figyelembe veszi az elegendő finanszírozás elvárását. Ami azokat a módosításokat illeti, amelyek az iráni EU delegáció létrehozását célozzák, egyetértek Szalafranka úrral, én is hangsúlyozni szeretném, hogy a frakcióm nem ellenzi tulajdonképpen ezt a gondolatot, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy a költségvetési eljáráson keresztül kellene ezt mindenképpen megvalósítani, főleg eh, Iránban. Az iráni e, Európai Uniós delegációnak a felállítása egy komoly politikai megfontolást e, igényel, és azt gondolom, hogy ezt a e, kérdést meg kellene tárgyalni a külügyi bizottsággal is. Akár, hogyha itt van valaki tőlük, akkor már ma fölvethetjük ezt a témát. Emellett hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a költségvetési megszorítások idejében és a gazdasági válság idejében a parlament feladata, ugyanúgy, mint ahogy a tanácsnak is feladata, az, hogy hangsúlyozzuk, hogy az európai költségvetés csak szerény mértékben növekedhet. Szeretném felhívni a figyelmüket bizonyos költségvetési sorokra, például a jelölt és a potenciálisan jelölt országok számára. Ezek a számok a többéves pénzügyi keretre alapoznak, de a jelölt országok pénzleszívási kapacitása nem ugyan olyan mértékben növekszik, mint ahogy az Európai Uniós támogatás növekszik. Úgyhogy ezt végig kell gondolnunk még egyszer, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, ezeket teljesíteni kell, de ezek csak a valódi szükségletekre alapoz, alapulhatnak. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen, értem már ki asszonynak, és most megadom a szót a következő hozzászólónak, Hallaki úrnak. Uh, köszönöm szépen. Szeretnék megköszönni Munyisz asszonynak a munkát, amelyet a költségvetéssel végzett, és szeretnék néhány megjegyzést is tenni. Az egyik Palesztinára vonatkozik. Támogatom, erősen támogatom a jelenlegi költségvetési finanszírozást, hiszen konkrét támogatást és szolidaritást kell mutatnunk az Európai Unió minden politikája tekintetében, és ezeket a forrásokat teljes mértékben rendelkezésre kell bocsátani. Hangsúlyozom, hogy eh, hitelességünk, szavahihetőségünk forog kockán, tehát nagyon konkrétnak kell lennünk. Ugyanez vonatkozik Afganisztánra is. Benyújtottam 27 aláírással egy módosítót, több frakció részéről kaptam az aláírásokat, hiszen néhány kolléga azt mondta, hogy a Afganisztánról szóló jelentés nyomon kell követni. Tehát lesz egy új jelentés is, és körülbelül már egy éve próbálom kidolgozni egy alternatív politikát Afganisztán tekintetében. Amennyiben pénzt teszünk amögé, amit mondunk. Nem furcsa lenne. Egy nagy EU prioritásról szóló jelentés esetében, hogyha ennek nem lenne az Európai Unió költségvetésére semmiféle visszahatása. Tehát megismétlem, ennek a módosítónak a fontosságát, hiszen itt 50 millió euróról van szó, tehát ez nem egy olyan óriási nagy szám, főleg, hogyha belegondolunk, hogy ennek a számnak milyen hatása lehet a béke folyamat és Afganisztán felépítése vonatkozásában. Megkérem a kollégákat, hogy konkrét támogatást nyújtsanak úgy hiszem, hogy az Európai Unió költségvetésében van helye ennek a kis módosítónak. Nem tökéletes eszköz a költségvetés, azonban mégis adunk gazdag országoknak is pénzt, szükségtelen tevékenységekre is szánunk pénzt, én úgy gondolom, hogy a költségvetés észszerűsítése és prioritásokra történő összpontosítása, mint amelyek Palesztina vagy Afganisztán teljes mértékben szükséges. Tehát a szava hihetőségünket így is igazolni lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Arlaki úr. Most Gomez asszonynak adom át a szót, de megkérek mindenkit, hogy egy kicsit eh, rövidebb legyen, mert nincs sok időnk. Gomez asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném megköszönni Mariának ezt a kiváló munkát, és szeretném megköszönni ezt a nagyon átfogó bevezetést is. Szeretném megköszönni azt is, hogy néhány javaslatomat megszívelte, főleg ami az erőszak ellen fellépő ENSZ erők támogatását jelenti, tehát az erőszak elsősorban ők és gyermekek ellen irányul. Támogatom a palesztin és az iráni témát is. Természetesen az iráni delegáció kérdése és az többi delegáció kérdése is túlmutat a költségvetésen, de nem ölt testet, hogyha nem szánunk rá költségvetési forrásokat. Tehát csak is akkor van értelme, hogyha itt megszavazzuk a pénzt is. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan előre haladunk, de hogyha vannak forrásaink, garantált forrásaink, akkor Eston asszony sokkal jobb helyzetbe kerülne. Végezetül emlékeztetnék arra, ami a hatos pontban áll, hiszen koherens politikát kell garantálnunk a fejlesztés tekintetében. Ez pedig egy olyan terület, ahol nagy problémák vannak. Az EU egyik jelentős segélyezett országa Etiópia. És az emberi jogi jelentésben pedig azt hangsúlyozzák, hogy visszaéltek az EU segéllyel, és a hatalom arra használta fel az EU-s pénzeket, hogy elnyomja a saját lakosságát. És ezt egy film is igazolta, amelyet a BBC mutatott be. Minden kollégának nagyon szívesen elküldöm azt a linket, amelyel rámehet erre a filmre. Az emberi jogi jelentés tanuk támasztják alá, és nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt. Etiópia nagyon sok forrást kap az Európai Uniótól, két alkalommal is voltak választás megfigyelők, és nem tudtak jelentést írni, mert egyszerűen nem engedték őket elvégezni a munkájukat. Ezt nem fogadhatjuk el az Európai Uniónak, ezt igen is tudomásul kell vennie, hogy mi van Etiópiában. Köszönöm. Köszönöm, Gomez asszony. Most uh, Weigel úr kap szót. Like... Köszönöm. Csak uh, támogatom a módosítót. Nagyon örülök, hogy uh, a kollégák többsége támogatja azt, hogy a palesztin hatóság további forrásokat kapjon, illetve az UNRA, és pedig azon a szinten, amelyet már elértük. Nem szabad büntetnünk a gázai palesztinokat azért, mert az elmúlt években nem használták fel az alapokat a blokád miatt, hiszen nem volt lehetőségük a projekteket végrehajtani, amelyeket az UNRA támogatott. A második megjegyzésem, tényleg szeretném támogatni a kötelezettségvállalásokat, tehát ez a legalább 15 milliós kötelezettségvállalást egy öt év terv érdekében, hogy az ópium termelést leváltsák mással. Tehát nem felejthetjük el, hogy fejlődik, jó, jó irányba halad a helyzet Afganisztánban katonai téren. De olyan programokat is támogatnunk kell, amelyek kizárólag civil célokat szolgálnak. Hiszen csak is így fordulhat az ország pozitív irányba. Ez volt a jelentés tartalma is, és az új afganisztáni politikáról szóló jelentés nagyon tág támogatást kapott az Európai Parlamentben. Köszönöm, Weigel úr, Van Orden úr. Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden szólnék csak. Egy általános megjegyzés. A probléma persze az, hogy nagyon könnyű többet költeni mindenféle projektre, amelyeket az emberek szívesen támogatnak. De most éppen gazdasági válságot élünk Európában. A kormányok mindig mindenütt arra kényszerülnek, hogy a közkiadásokat csökkentsék. És úgy tűnik számomra, hogy nekünk hasonlóan kellene eljárni, az Európai Unió költségvetésében megtakarításokat kellene elérni, nem pedig egyre többet és többet költeni. Plusz szükség van prioritásokra. Én azt mondanám, hogy a jelen pillanatban a dél-mediterrán térség valóban prioritás. Az észak-afrikai fejleményekre kellene a hangsúlyt helyezni. Tehát látnunk kell, hogy milyen megszorítások vannak, csökkenteni kell az összegeket, és megfelelő módon kellene a prioritásokat meg, fogalmazni, és most egyelőre tegyük félre az ambíciót és a hasonló elgondolásokat. Ami pedig konkrétan Palesztinát illeti. Persze vannak nagyon veszélyes, egészségtelen fejlemények, amelyek most zajlanak, mint például ugye egy egyoldalú nyilatkozott a palesztin félről, hogy ők államiságokat kinyilvánítják, ez egyáltalán nem segítene a jelenlegi helyzetben, pláne hogyha látjuk, hogy a közelkeleti béke folyamat hogyan halad. Most egész idáig sikerült egyetérteni abban, hogy tárgyalásos folyamat bonyolódjék, tehát bármi, amit az Európai Unió tesz, ezt befolyásolja, és arról kell gondoskodnunk, hogy ne boruljon fel ez a hosszú ideje meglévő stabil álláspont, amely a tárgyalásra vonatkozik. Köszönöm szépen, Fanóden úr, Gualtieri úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom Munyiz asszony előadói véleményét, úgyhogy csak egy-két dologra térek ki, nagyon gyorsan. A, konkrétan a módosító indítványokra, amelyeket megfogalmaztam a küldügyi szolgálat kapcsán Ugye javasoltuk azt, hogy térjünk vissza az eredeti költségvetés tervezethez. Azért is, mert ezek a csökkentések, amelyeket a tanács vezetett be, úgy nem tűnnek túlzottan érthetőnek, tehát eléggé véletlenszerűnek tűnnek. Tehát mondjuk az a 8 milliós csökkentés például a delegációk esetében, hát így aztán a 2011-es számadatok alá kerülünk, a 2011-es szint alá és itt fontos funkciókról van szó. Úgy tűnik, hogy ezek a költségcsökkentések eléggé véletlenszerűek, nem koordináltak a tanács lépései. A parlamentnek pedig támogatni kell a külügyi szolgálatot és azt a költségvetést, amely ehhez társul. Ehhez ugye az is szükséges, hogy a külügyi szolgálat mindig álljon a parlament rendelkezésére, tehát folyjon, folyjon párbeszéd, a két fél között. A múlt évben is fontos dolgokra derült fény. Ugye tárgyaltunk arról, hogy milyen szerepe van a szolgálatnak, mennyi állandó tisztviselő dolgozzon ebben a szolgálatban, és így tovább. Tehát én ezért gondoltam egy szóbeli módosítót benyújtani, és azt javasoltam, hogy ezt a növekményt mondjuk, amit javasoltunk, tehát az erőforrások növekményét, aminek köszönhetően visszatérünk az eredeti költségvetés terhezethez, tegyük tartalékba, és így sikerül az eredeti céloknak megfelelni. Több tehát precízebb és nagyobb felelősségvállalásra vonatkozott a kérdés, hogy az Európai Uniós tisztviselők elvégezhessék a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm, Galtieri úr. Most pedig úr következik a bizottság nevében, és megkérem, hogy legyen rövid az idő szűkösségére való tekintettel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy az Európai Bizottság egy kiegyensúlyozott költségvetést nyújtott be. Szeretnék köszönetet mondani az önök javaslataiért, amelyek visszaállítják azokat a költségvetési sorokat, amelyekben csökkentést javasolt a tanács. De nagyon nehéz volt tartalékokat találni a különböző fejezetekben, úgyhogy nagyon nehéz az önök által javasolt növekményeket megvalósítani. Kitérnék arra, hogy a Palesztinára vonatkozó költségvetési sort válasszuk szét a másiktól. Ezt nem támogatjuk, mert a végrehajtás során ez bizony problémákat fog okozni, és a rugalmasság terén is. Már eleve nagyon nehéz a különböző fellépéseket, programokat koordinálni Palesztina szintjén, és megvalósítani ezeket. És hogyha emellett még egyes összegekben még szétválasztást is javasolnak, akkor ez még tovább bonyolítja mi helyzetünket. Köszönöm szépen. A külügyi szolgálatot kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevő asszony, kedves képviselők, először is a pénzügyi és a pénzügyi és a finanszírozási szolgáltatások igaz, új igazgatójaként hadd köszöntsem Önöket, és én csak az igazgatási kérdésekhez fogok hozzá szólni a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban. Először is, és hadd fejezzem ki még egyszer elismerésemet az Európai Parlament felé, hiszen önök folyamatos támogatást biztosítottak ennek az új szolgálatnak a létrehozása során. A külügyi szolgálat nagy érdeklődéssel követte a jelentéstevő véleményét, és a benyújtott módosításokat. Most tennék néhány általános megjegyzést, mielőtt kitérnék a bizottság által javasolt módosításokra. Az első megjegyzésem a következő. A az első költségvetésünket éljük mi, az Európai Külügyi Szolgálat. A létrehozása óta ez az első költségvetés, amely rávonatkozik. vonatkozik és bizony itt nagy szükségleteink vannak a munka felvételéhez. Aztán emellett az igazgatási kérdésekre kitérve, és az igazgatási költségekre kitérve, ezek visszatérő és kötelező kiadások. Harmadszor olyan költségvetésről van szó, amely egy apró növekedést könyvelhet el, ez 27 millió euró a 464 e, millió euróból, e, és erre mindenképpen szükség van e, annak érdekében, hogy a szolgálat a munkáját el tudja végezni. Ugyanis ezeket a feladatokat korábban senki nem végezte el, úgyhogy mindenképpen ezeket el kell helyezni a költségvetésben. Negyedik és utolsó megjegyzésem, ahogy ezt már a jelentéstevő is mondott, az tanács első olvasatban elfogadott bizonyos csökkentéseket, hogyha e, e, ezeket az külügyi szolgálat nem nem kérdőjelezte meg, vagy nem tudta ellenük felépni, ez azért van, mert még csak most alakul ki, alakulnak ki a kompetenciáink és a illetékességeink. A következő álláspontot szeretném eh, elmondani az külügyi szolgálat részéről. Teljes mértékben támogatjuk eh, a Gátyeri úr által benyújtott eh, módosítást, mely szerint a, a külügyi szolgálat által eredetileg benyújtott költségvetést kívánják támogatni. Emellett támogatjuk azt a módosítást is, amelyet jelentéstevő nyújtott be, illetve Brandner asszony, Szalafranka úr és más képviselők, amelyeknek a célja az, hogy egy béke intézményt hozzanak létre, és ezt valósítsák meg. Brandner asszony módosítása azonban egy bizonyos problémát vet fel, Nekünk vannak bizonyos feladataink, amelyek az alapszabályunkból eh, adódnak. Hogyha Brenner asszony módosító javaslatát elfogadjuk, akkor ezeket eh, a feladatokat nem tudjuk teljesíteni, és ez nehézséget okoz eh, számunkra. Végül pedig az Egyesült Arab Emirátusokba küldendő küldöttséget illeti, illetve képviseletet illeti, ez megint csak fontos politikai kérdés. A külügyi szolgálat osztja a parlamenti képviselők álláspontját, mely szerint ebben a régióban erősíteni kell az Európai Uniónak a részvételét. Egy ilyen képviselet megnyitása az Egyesült Arab Emirátusokban Eh, inkább politikai vitatárgyát kell, hogy képezzen, nem pedig költségvetési vitáét. Ami pedig az iráni delegációt illeti, ahogy egyes képviselők itt már megjegyezték, ez is egy nagyon összetett kérdés véleményünk szerint. Ilyen döntést csak akkor hozhatunk, hogyha a politikai feltételek erre adottak, ez most nem így van még. Természetesen folytatjuk továbbra is azokat a azoknak a feladatoknak az elvégzését, amelyeket vállaltuk, és a kötelezettségeinket teljesítjük az Európai Parlament felé. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót Mundis asszonynak, hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm az összes felszólalónak megjegyzéseit, nem egyedül működtem ezen a dolgon, hanem nagyon sokan segítettek nekem módosítókkal, megjegyzésekkel, és már eh, korábban is megtárgyaltuk a témát. A vitatott témák köréből Afganisztánt venném most elő. 15 hm, millió euró az nem olyan kevés pénz lehetne 40, lehetne 70, azonban a tanács ennyit kér. Másrészt pedig nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyeket megpróbáltunk itt alkalmazni. De természetesen az a helyzet, hogy a költségvetésben nincsenek konkrét allokációk konkrét programokra. Tehát nem úgy van, hogy 50 milliót szánunk erre, hanem az országonkénti program és projekt tervezéstől függ. Politikailag pedig eh, nem is lehet a dologgal másként bánni, mint ahogy ezt általában tenni szoktuk. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy egy eh, ilyen forrás növekedés a Költségvetési Bizottságban süket fülekre talál, hiszen eh, nincsen ilyen forrás bővítési lehetőség. Éppen ezért azt javaslom, hogy maradjunk itt az eredeti javaslatnál, hiszen az Afganisztánra szánt források jelentős részét arra szánják, hogy az termelést másra cseréljék. És többek között az általam javasolt forrás bővítés is erre vonatkozna. Itt a költségvetési sorok közötti koherencia érdekében Iránról is szólnék valamit, esetleg itt kompromisszumot lehetne elérni, abban a tekintetben, hogy az iráni, iraki, jemeni missziókat megemlítjük. Tehát megnyitunk missziókat olyan országokba, ahová a parlament kért ilyet. A bizottság pedig végezzel a szükséges előkészületi munkálatokat a missziók érdekében. Tehát nem az, hogy nem említünk semmit, hanem utaljunk arra, amit az Európai Parlament elhatározott. És megpróbálok megfelelő kompromisszumos megfogalmazást alkalmazni. És a kollégák még a szavazás előtt megkapják ezt. a költségvetés nagyon fontos politikai eszköz mindjárt számára. Éppen ezért maradjunk itt, következetesek abban, amit elhatároztunk, és egy emberként kell fellépnünk lehetőség szerint a szavazásnál is. Hiszen lehetőleg nagy többséget kell elérnünk, hogy megmaradjunk politikai álláspontunknál, és nagy konszenzusra van szükségünk. Köszönöm szépen, Múnyisz asszony, és most elmondanám, hogy a módosítók határideje szeptember 7-e 12 óra, és szeptember 12-én szavazunk. Most azt javaslom, hogy tartsunk pár perc szünetet, hiszen most eszmecsere következik, Szőrensen úrral zárt ülés lesz.